Proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią... Hogyha egyetetenek vele, akkor megkezdjük az eszmecserét. Andrei Jukkaitis eh, biztossal. Hogy hozzánk nagyon közel álló biztosról van szó. Ön felel, biztos úr, az egészségügy és az élelmiszerbiztonság területéért. Üdvözlöm Önt, örülünk annak, hogy eh, itt van nálunk. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság között létrehozott eh, keretmegállapodásban az áll, hogy eh, strukturált párbeszédet kell folytatnunk, és ma kerül sor erre a strukturált párbeszédre a biztossal. Ez az eszmecsere számunkra lehetőséget nyújt arra, hogy megítéljük az Európai Bizottság tevékenységét nem csak az adott év esetében, tehát nem csak 2016 esetében, hanem az Európai Bizottság 2017-es munkaprogramjához is hozzászólhatunk. Mielőtt még önnel megkezdenénk az eszmecserét, azt javasolnám, hogy először a biztos úr kapja meg a szót, Ön megkapja a szót, bevezeti a témát, utána pedig az agri koordinátorok tehetik fel a kérdéseiket a biztoshoz. Azt javasolnám, hogy minden koordinátor három percet kapjon. Ezek után Andri Jukaitis úr megválaszolná ezeket a kérdéseket, utána pedig a többi agri szakbizottsági tag kapna szót. Így fogunk eljárni tehát. Van egy kis késdelem, úgyhogy meg is adom a szót azonnal a biztos úrnak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Honorable members of the agriculture. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, mezőgazdasági szakbizottsági tagok. Pont egy évvel ezelőtt voltam először itt önöknél, az éves strukturális dialógus keretén belül. Nagy öröm számomra, hogy ma ismételten itt lehetek az önök körében. Bár pozitívabb keretek között jöhettem volna. Európa és a gazdák pillanatilag nagyon nehéz időket élnek ugyanis. Én azonban mélyen meg vagyok győződve arról, hogy egységesnek kell lennünk, és együtt kell fellépnünk. Tavaly prioritásokat fogalmaztam meg egész mandátumomra. Az idén a fenntartható mezőgazdasággal szeretnék foglalkozni az egészséges minőségi élelmiszer előállítás érdekében. Öt dolgot szeretnék kiemelni röviden, annak érdekében, hogy a kérdésekre több idő maradhasson. Először is a, az, a, az antimikrobiális rezisztenciával kezdeném. A bizottság 5 éves munkatervet készített, az idén ez a végé felé közeledik. Jövő hónapra várjuk a végleges eredményeket a félidős eredményekről már hallottunk. Ennek az akciótervnek kulcsfontosságú eredménye az ezen a területen felmutatott eredmény. Nagyon fontos építőkövei ezek a területek az ezzel szembeni harcnak. Hadd emlékeztesek arra, hogy egy jelentés is készült erről, sok még a tennivaló. Annak érdekében, hogy a hozzáálláson és a helyszínen való gyakorlaton változtassunk ebben a témában. Ami az, állati, az állatok betegségeinek megfékezését illeti. Ez nagyon fontos mértékben járul hozzá a fenntarthatósághoz a mezőgazdaságban. Szeretném, ha tovább javítanánk az Európai Unió struktúrákon, hogy az állat betegségek válságait jobban kezelhessük. A közelmúltban elfogadott jelentés jelentős előrelépés ezen a téren. Az elmúlt évtizedben nagyon fontos ö, ö, eredményeket mutattunk fel a madárinfluenza terén az Európai Uniós jogalkotásban. Az idén Franciaországban ez a betegség délnyugaton ütötte fel a fejét. A francia nemzeti stratégia beleértve az Európai Uniós betegség ellenőrzési intézkedések vírusmentes populáció létrehozását célozták meg. Reméljük ez sikerül is hamarosan. A növényvédelem rendkívül fontos. Célunk az, hogy egészséges és kifizethető mezőgazdasági termékeket biztosítsunk, a legkevesebb maradvány legyen a termékekben. Indul ez a program az idén. Fentartható módon kell a termőterületeket felhasználni, biológiai intézkedésekkel, hogy csak egyet említsek a sok közül. A nemzeti akcióterveket a bizottság felülvizsgálja a jó gyakorlat felderítése érdekében, illetve hogy kiderüljön, hol lehet még javítani a jelenlegi helyzeten. Végül egy ellentmondásos témára szeretnék kitérni, ami nem más, mint a glikozin. A glifozit. A kérdés az volt, hogy maradjon-e a piacon. Meghallgattam azokat az aggályokat, amelyeket a tiszteltház képviselői fogalmaztak meg. Hallottam olyanokat, hogy nincs átláthatóság az európai folyamatokban, főleg azért, mert a tudományoknak csak egy összegzését hoztuk nyilvánosságra, amit az iparág hozott létre, és részletes adatokat nem. Ezért azzal fordulok majd az iparákhoz, hogy adatokat is hozzanak nyilvánosságra. Azt gondolom, ez mindannyiunk érdeke. Március 8-án eszmecserét folytatunk a tagállamokkal, ez folytatódik is, mint folyamat. Hadd fogalmazok világosan, a bizottság csak akkor hoz döntést, hogyha a többség támogatja. Meglátjuk, hogy hogyan haladunk az eszmecseréken. fitoszanitér kérdések, TTIP. Ami a tárgyalásokat illeti, tudom, hogy mik a kihívások. De engedjék meg, hogy optimistán tekintsek inkább a lehetőségekre, mivel a közelmúltban jó híreket hallottunk. Először is megállapodtunk az Egyesült Államokkal Second, the Netherlands recently be be became the third member state. Egy harmadik tagállamunk is exportálhat most már marhahúst az Egyesült Államokba. Ez a második dolog. A harmadik, az Európai Unió exportja most már hozzáfér az amerikai piachoz, de ezek csak kis lépések. Az e- Amerikai Egyesült Államok piacához minden tagállamnak hozzáférhetőséget szeretnénk biztosítani. Az Egyesült Államok ugyanis egységesen lép fel velünk szemben. Továbbra is úgy érzem, hogy ez óriási lehetőség. Végül, ami a kereskedelmi kapcsolatokat illeti, az EU sertés és sertés hús termékek és orosz embargó kapcsán szeretnék néhány szót szólni. Ez politikai indítatású, és semmiféle szakmai alapja nincs szerintünk. A bizottság ezért megkérdőjelezte ezeket az intézkedéseket Oroszország részéről, és egy WTO ügyet csinált ebből a kérdésből. A jelentés júniusban várható. De nyitott vagyok egy konstruktív megoldás irányában, és ezt mondtam az oroszoknak is. Elnök úr, tisztelt képviselők, ha azt akarjuk biztosítani, hogy a további generációknak is legyen egészséges és minőségi élelmiszere, fenntartható gazdaságot kell teremtenünk a mezőgazdaságban. Ezért az Európai Unió mezőgazdaságának fenntarthatónak kell lennie. Be kell vonni ebbe az összes gazdát és állatorvost, hogy az antimikrobiális rezisztenciával szembe vegyék fel a harcot. Óvatosabban bánjanak a rovarítószerekkel, növényvédőszerekkel, a növény és egészségügyi normákat tiszteletbe tartsák, főleg a TTIP tárgyalások miatt. Csak egy-két dolgot emeltem ki, amely az önök szakbizottságát érinti, de kész vagyok az eszmecserére, várom az önök véleményét azon témákban, amelyeket érintettem, vagy akármilyen más témában, amit felkívánnak vetni. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon köszönöm, és kész vagyok a kérdéseik meghallgatására. Köszönöm. Köszönjük szépen, biztos úr hogy felvázolta a problémákat. Ahogy ezt már elmondtam az elején, először a koordinátorokat hallgatjuk meg. Három percet kap mindenki. De szúr, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr azt, hogy eljött ide hozzánk az Agri szakbizottságba és szeretném megköszönni a bevezetőjét és Néhány eh, pontot szeretnék gyorsan felvetni. Ami az antibiotikumokat illeti, itt eh, vannak előírások, ami a regisztrációt illeti, ami a eh, regisztrációs kötelezettséget illeti. A, szerintem hasonló előírásokra van szükség, mint a humán medicinában. Szerintem eh, a mezőgazdaságban túlságosan is koncentrálunk az antibiotikumokra, mi nem akarom ezt persze elbagatelezálni, de eh, vannak eh, más gondok is, tehát például túl sok antibiotikumot, antibiotikumot alkalmaznak az állatjárványokkal kapcsolatban. Egyetértek önnel, növényvédőszerek, a foszfát kérdése. Én itt azt kérném, hogy a döntéseket tudományos alapon hozzák meg. Ne ideológiai alapon hozzák meg a döntéseket, hogyha már a nagy koncerneknek Amerikában sincsen már érdeke, hogy foglalkozzanak ezekre a növényvédő szerekkel, azért, mert lejárt a szabadalom, akkor szerintem más cégnél sincs meg ez a hajlandóság, tehát mindenképpen nagyon fontos az, hogy tudományos alapra helyezzük a döntéseket. A TTIP-ről még a későbbiekben is fogunk erről beszélni. Köszönöm szépen, és a továbbiakban sok sikert kívánok önnek. E, Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönet biztos úr, hogy eljött hozzánk e, ma délután a jelentés kapcsán. Két kérdésem lenne. antibiotikum rezisztencia az első. Ön is említette, ez nagyon komoly probléma, és itt ebben a szakbizottságban már nagyon sok saját kezdeményezésű jelentés született, nagyon fontos témában, mint ez is. Ami az élelmiszer adagokat illeti az állatok esetében, tekintettel arra, hogy nagyon kicsi az energia tartalom, a proteinek tartalma, a kicsit tabu téma a, az élelmiszer liszt kérdése, a liszt kérdése. A kérődzők ezt nem használhatják, mert nagyon alacsony az energiatartalma, és nyilván így magasabb az antibiotikum használata. Aderdeszhez hát csatlakoznék. Persze, hogyha ez nem jó, akkor el kell kerülni az használatát, de hát ugye erről nem volt szó itt a parlamentben. Azonban, ami a komoly tudományos eredményeket illeti, nem érzések alapján kell dönte, dönteni, nem az hanem tudományos elemzésekből kiindulva. Úgyhogy azt kérjük a bizottságtól, hogy tudományos elemzések alapján mondja el, hogy a sajtóban olvasottak helytállóak, vagy sem ebben a témában. Tehát szeretném, hogyha ezt tisztázná a bizottság. Köszönöm. Nikolson képviselő. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a biztos urat. Amikor uh, olyan témákról van szó, amelyeket mi megbeszéltük, akkor tudjuk, hogy a mikroszomatózis vagy mikroszomatózis az egy továbbra is probléma az Egyesült Királyságban. Uh, mielőtt az új jogszabályokat megalkotjuk, felmerül a kérdés, hogy az állatjóléti intézkedéseket illetően azokat egyformán alkalmazzuk. Mivel az EU-ban a válság tovább folytatódik, miért hozunk új intézkedéseket, amikor a korábbiakat sem alkalmazzák egy, egységesen. A ketrecben tartott baromfinak a tojásait még mindig forgalmazzák, akkor miért nem tesszük meg a megfelelő intézkedéseket, hogy ezt megállítsuk. Az EU-ban az, az állatok jólétét illetően mindent megtesznek a, a, a gazdálkodók, hogy ezeket a normákat megtartsák, ugyanakkor az USA-ban nem tartják be ezeket, sokkal alacsonyabb szinten vannak tehát tulajdonképpen szemet húgynak felőtte, fel, felette, hogy, hogy bekerülnek ezek a termékek az EU-ba is amikor, amikor olcsóbban tudják ezeket a termékeket előállítani, mivel nem veszik figyelembe az állatjóléti intézkedéseket. Legyen szó tejtermékről vagy állati termékekről. Az az érzésem, hogy a tip az nem fog a rövid időn belül megtörténni, ezért inkább az aggaszt, az, aggaszt hogy a Mercosurban mi történik, erre is szemet hunynak, vagy foglalkoznak vele. Fogják az EU állatokat, állattenyésztést megvédeni, például a brazil marhával kapcsolatban, amikor azt halljuk, hogy ugyanazok a normák alapján tenyésztik ott a marhát, mint, mint Európában, miközben tudjuk, hogy egyáltalán nem ez történik, és a kereskedelmi tárgyalások során ezekre szemet hunynak. Én nem szeretnék ilyen EU kereskedelmi megállapodást, amivel ez történik. Ez borzasztó. Köszönöm szépen. Üdvözöljük biztos, ilyen négy kérdésem van nagyon fontos, hogy egységesek legyenek az állatjóléti egészségügyi intézkedések. Nagyon rosszul tájékoztak az emberek, antibiotikumot használnak az emberek anélkül, hogy megfelelően tájékoztatták volna nem, lehet, nem állhat elő az az eső, hogy eset, hogy az EU-ban, bizonyos tagállamokban ö, ö, ö, olyan termékeket használnak, amely veszélyezteti az állatokat. Na most az állat egészségügyi intézkedéseket illeten a Szante kb. 2,8 milliárd euró áll rendelkezésre arra, hogyha egy bizonyos betegség kitör, akkor annak az elfolytását finanszírozzák. Például, amikor a száj és töröm, török, körömfájás volt, akkor az több mint egy milliárd euróba került. Tehát nem lenne jobb, hogyha biztosítási rendszert is létrehozzanak, mert nem marad különben pénz a kör, költségvetésben. Aztán a növényvédő szereket illetően nagyon fontos, hogy új termékeknek a szélesebb körű és gyorsabb kifejlesztését erősítsék, és hogy egy integrált kártevő kezelési rendszert hozzanak rész létre. Tehát talán egy nagyobb eszköztára lenne szükség. A bizottság tervezi-e az új és egyszerűbb növényvédő rendszernek a bevezetését. Végül pedig A körkörös gazdaságot illetően fontos, hogy magas, nagy, jó minőségi termékeket hozzanak forgalomba, ezért szükség van állatfehérjére. Elmozdult már ez az ügy, mert persze nem lehet kanibalizmusról szó, de lehetséges lenne hogy e, mivel nagyon függünk a szója importból, lehetne újból e, újabb fehérje forrásokat e, használni, amelyek itt is található, tehát például a, a, a húsliszt és a többi, vagy a csontlisztnek a felhasználása, akár másfajta tetemekből ismételten eh, Köszönöm Ismételtem olyan kérdéseket fogok feltenni, amik már elhangzottak a korábbi üléseken, de csatlakoznék a kollégák által elmondottakhoz is, amit ma délután hallottunk, ugyanis ez szorosan kapcsolódik az emberi és környezetvédelmi egészségügyhöz. Amikor antibiotikumokról beszélünk, rovarölőszerekről, vagy transgenikus primer principio de precaución anyagokról. Nagyon fontos, hogy a megelőzésre tegyük a hangsúlyt, ugyanis ha megpróbáljuk bebizonyítani azt, hogy az emberi egészséget nem károsítják, ez csak arra vezethet, hogy az iparág fizeti a laboratóriumokat az ilyen eredmények felmutatásáért. Fontos, hogy teljesen független véleményt kapjunk, és a cél az, hogy az emberek egészségét, illetve a környezetet védjük ezzel. Nem hiszem, hogy az iparág tisztességes, ezt nap mint nap tapasztaljuk. Másodszorban vannak olyan kérdések, amelyekre a legutóbbi ülésen eh, nem kaptunk választ, amikor eljött hozzánk biztos úr. Először is azt szeretném tudni, hogy milyen megállapodás született az Egyesült Államokkal a ö, kereskedelemről, a két hiú kagylókra gondolok itt, és mit kaptunk cserébe? Ön azt említette, hogy előrelépés történt eh, az Amerikai Egyesült Államokkal való tárgyalások terén ebben a témában, de szeretném tudni, hogy mi a helyzet a tejtermékekkel is. Azt hiszem legutóbb eh, talán utalt erre. Azt is szeretném tudni, hogy szakmai szinten ebben a témában milyen megoldás született, és eh, mit kell adni az Európai Uniónak ezért cserébe megint csak. Ja, Herr Kommissar, vielen Dank. Biztos úr, örülök, hogy itt van. A kérdésem az az, hogy meglepte-e önt e, a tagállamok az a döntése, hogy a glifoszfát e, nem, e, glifozátot nem tiltják be. Azért kérdezem ezt, mert mindig a tudományra hivatkoznak. A tudománynak két oldala van, van egy kritikai része, azt mondja, hogy a glifozát nem annyira veszélytelen, mint ahogy azt egyesek gondolják, például az EFSA lehetne azt is mondani, hogy ez nem tudományos volt ez a döntés. 15 évig lehet ezt használni, nem, használni nem lesz semmilyen fajta korlátozás, nem lehetne inkább megválni az ECA döntését, hogy addig is esetleg intenzívabban vitázzunk erről, ezt a korlátlan engedélyezést nem tartom megfelelőnek elég kényes vitát eredményezhet ez az antibiotikumok esetében. Már többször kérdeztem azt, hogy lenne -e egy lista az Európai Bizottság részéről azon antibiotikumokról, amelyeket már nem lehet használni uh, az állategészségügy területén. Eléggé vitatott az, amit uh, alkalmaznak jelenleg fognak-e cselekedni itt, állatvédelem kérdése. A német újságban volt egy nagy tudósítás arról, hogy milyen az élő állatok szállítása Törökországból Európába, és itt főként kitértek a bolgár határon lévő állapotokra. A bizottság is tudja ezt, a tagállamok is tudják ezt, miért nem tiltják ezt be? ezt teljes mértékben megy az Európai Unió szabályaival, ez Európa hitelességét nem igazán növeli. Van még egy kérdésem ezzel kapcsolatban az Európai Unió, az Európai Unió tagállamai export hiteleket adnak például Ukrajnában olyan létesítményekre, amelyek nem felelnek meg a standardoknak. Ez nem megengedhető, és szerintem itt is magas standardokra, normákra van szükség, hogyha már az Európai Unióban fognak majd tehát Nem szabad a saját ezt aláásni a saját export támogatásainkkal. Mi a helyzet a Xylella tetidózával és ennek a leküzdésével? Lesznek a továbbiakban is ilyen rossz állapotok? Ennyi lett volna. Pan poseł Agniu. Thank you, Chairman, and I... Ágnyó hát, úr, köszönöm. Elnök úr, elnézést, hogy elkéstem. Elnézést, hogy elkéstem, fel, feltartóztattak. Azzal szeretném kezdeni, hogy ez rendkívül fontos az erdély gazdálkodás, az mezőgazdaság szempontjából is, az általános tanácsi tevékenység miatt is. És itt a különböző helyi közösségekre gondolok. És hogyha arra gondolnak, hogy két különböző témában továbbra is folytatni szeretnék, akkor két dolgot kellene betiltani. Az egyik az a veszélyes anyagok területe, illetve a rákkeltő anyagok területe. A toxicitásra gondolok. A kávé például sokkal inkább káros ilyen szempontból, mint a glifozát, és az alkohol is és amit a biogazdák használnak, mint növényvédőszer, sokkal károsabb, mint a glifozát. Úgyhogy nem tudom, e, egy csomó ember szerencsétlen lenne, nem ihatna kávét, alkoholt, és nem termeszthetne bio növényeket, hogyha kizárnánk ezt az anyagot az egészségügyi világszervezet azt mondta, hogy talán rákkeltő, de vajon mi tartozik ide? Például az is, hogy az ember éjszakai műszakban dolgozik. Úgy tűnik, hogy ez nem jó dolog. A másik, hogyha levágják az ember haját. Aztán például a... a You've got to be very careful here. There is a... Uh, a maté, amit Argentinában isznak, Úgyhogy tudom, hogy körülbelül a 70-es években kezdődött ez az egész, tudom, hogy mit kell tennünk a mezőgazdaságban, amikor nem volt ez az anyag. Nagyon sok üzemanyagot kellett elégetni. Egy-két dolgot engedjenek még meg, a bio rovarírtók kapcsán. Elnézést, miért mutogat rám vagy valaki másra? Jó, oké, akkor rendben van. Tehát, Afrika vezet. Nem tudom, hogy ilyen szempontból utolérhetnénk. Aztán, mi a helyzet a genetikailag módosított növényekkel? Hát ez a tagállami hatáskörbe kellene, hogy tartozzon. Tudom, hogy Hitman úr említette a proteinforrást, talán az a probléma, hogy lehet, hogy a vágóhidak azt mondanák, hogy igen, de akik a szupermarketekben vásárolják a húst, nyilván nem szeretnék ezt a fajta proteint. Úgyhogy vannak dolgok, amiket tehetnénk, de nem biztos, hogy meg is tesszük. Aztán, ami a fehérje forrást illeti, ott vannak a rovarok, nem tartoznak ide a rendelet hatája alá, pedig nagyon jó fehérje források. Végül pedig igenis támogatom az élő állatszállítási elképzelést. Egyszerűen undorít, ami folyik most. Az EU-nak szégyelnie kellene magát emiatt. Köszönöm szépen. ten sposób mamy pierwszą turę Ez volt tehát az első hozzászólási kör a koordinátorok részéről. Most pedig megkérem a biztost, hogy válaszolja meg ezeket a kérdéseket, utána pedig megadom a képviselőknek a szót, hogy kérdezhessenek. Uh, Nagyon szépen köszönöm. Azt szeretném mondani, hogy néha ugyanazok a kérdések merülnek föl, mint a, az antimikrobiális rezisztencia, vagy a glifozit, vagy a TTIP, de szeretnék először inkább általános megjegyzéseket tenni, és aztán a konkrét kérdésekre válaszolni. Jó, az AMR-rel kapcsolatban nyilván tudják, hogy én személyesen támogatom azt, hogy mind az emberi oldalát és a másik oldalát is, tehát az állat egészségügyi oldalát is figyelembe venni. Én ugyanakkor a környezetvédelmi szakértőknek a véleményét is szeretném hallani, ugyanis nagyon sok összetevője van a kérdésnek. Említették az antibiotikumoknak túlzott használatát az embereken. Igen, látjuk ezt a képet bizonyos országokban. Van már tulajdonképpen egy ilyen térkép az emberi használatra. De természetesen megvizsgálhatjuk az állat orvosi gyakorlatban is az antibiotikumoknak a használatát. A mai álláspontom az, hogy legyen egy közös platform, és az egészségügyi szakértőket meghívni erre, és nagyon örültem annak, hogy egy, egy holland konferencián együtt voltak az egészségügyi és a mezőgazdasági miniszterek. És ez nagyon jó példája volt hogy ennek a megközelítésnek. Tehát, hogy hogyan lehet mindezeket eh, az erőket összefogni. Nyilvánvalóan követnünk kell a tudósoknak a véleményét, Dász úr említette a e, tudományos megközelítést, persze, kétség sem fűződik hozzá. Közös módszertan kell, hogy lássuk, hogy hogyan használják mindkét ágazatban az antibiotikumokat, vagy, vagy túlzottan e, használják őket. Kell egy közös felügyeleti rendszer, és ugyanakkor javítani kell az eszközökön, különösen a gyógyszeres tápokat illetően, de ugyanakkor az emberi területet is figyelembe kell venni. És most szeretnénk értékelni a mai helyz, helyzetet, és ki, felállítani egy mikrobiális cselekvési tervet 2016-ig, és akkor bemutatni a végső eredményeket júniusban, Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy a mezőgazdasági e, tanácsülés is e, következtetéseket vonjon le. És mindez nagyon jó alkalom arra, hogy az Európai Unió a legjobb hely arra, hogy ellenőrizzik az antibiotikumot használatát. Szeretném persze felhívni a fegyelmet a környezetvédelmi aspektusokra is. Nagyon jól tudjuk, hogy a gyógyszeres takarmányt hogyan használják, tehát ehhez módszertan kell, hogy értékeljük a környezetvédelmi helyzetet. Ugyanakkor a harmadik országokkal kapcsolatban nagyon tudom, hogy az antimikrobiális problémák ezekhez az országokhoz kapcsolódnak, tehát nemzetközi vita folyik már erről. Ellátogattam Kínába, és ezeket a kérdéseket megbeszéltem a kínai hatóságokkal, aztán Brazíliában is voltam, az Egyesült Államokban is, és felvetettük ezeket a kérdéseket. Tehát a TTIP szintjén is azért, hogy ösztönözzük az Egyesült Államokat, hogy aktívan lépjenek föl, és bizonyítsák azt, hogy az EU és az Egyesült Államok aktívan ö, ö, foglalkoznak ezekkel az AMR kérdésekkel. az állatorvoslással orvoslással is orvoslásán is figyelem a, az eredményeket és a tagállamokban a párbeszédet. És nyilvánvalóan fontos, hogy egy hálózatot állítsunk össze a tagállamokkal a kutatásra és a mivel szeretnénk a globális erőfeszítésekhez hozzájut, hozzájárulni az AMR-t illetően. A TTIP-pel kapcsolatban megerősítem, hogy az egészségügyi fejezettel kapcsolatos tárgyalások előre haladtak, és nagyon örülök ennek, hiszen már erről sokszor beszéltem, tehát fontos, hogy tiszteletben tartsuk és megvédjük a, a az eddigi megállapodásokat, de ugyanakkor javítani kell a kereskedelmi kapcsolatokon. A TTIP az nem az élelmiszer biztonsági normákról szól. Nem erről beszélünk ezeken a tárgyalásokon. Ezt le kell szögeznünk. Világos, hogy meg kell őrizni az élelmiszerbiztonsági normáinkat, az értékelési eszközöket. Tehát a mi kezünkben áll ennek a kapacitásnak a megerősítése. De ezeket a kérdéseket nem fogjuk megtárgyalni az Egyesült Államokkal, mert nagyon fontos megértenünk számunkra, hogy a fő, legfőbb problémás kérdés azt, hogy az Egyesült Államok mint egyetlen egységes szervet fogják fel az EU-t. És ezért mivel ma még nagy asszimetria létezik, ugyanis az Egyesült Államok exportálhatja mindegyik tagállamba, EU-s tagállamba exportálni a termékeiket, de mi nem állunk ebben a helyzetben, hogyha Hollandia, Olaszország, stb. Mar, marha húst szeretne exportálni, az nem vonatkozik más országokra és ez számunkra eléggé veszélyes helyzet. A TTIP, persze, a ttip kapcsolatban konkrét ö, kérdések is elhangzottak. A kágylókról, ugye a két helyű kagylókról is szó volt. Novemberben meg ö, egyezett az EU és az USA, hogy a két helyű kagylóknak a termelését, vagy pedig ezeknek a megfelelőit ekvivalens módon kezeljék. Erre egy jó példa, ez egy jó példa, de a mi oldalunkon egyelőre csak az ekvivalenciáról van szó, de mindkét fél számára a kagylók exportjáról és importjáról és ezek termékeiről beszélni kell. A tejjel kapcsolatban három ország, Franciaország, Írország és Hollandia azon országok közé tartoznak, amelyeket az Egyesült Államoknak az élelmiszer biztonsági szervezete megvizsgálta. Figyelemmel kísérjük ennek az anyagnak az alakulását, mert nagy érdekeink fűződnek hozzá. Az, az Egyesült Államok mezőgazdasági eh, minisztere és kereskedelmi képviselője 2015. decemberében találkozott velem, vagy én találkoztam velük, eh, és, és eh, most várunk a válaszukra, és még egyszer fel fogjuk vetni ezeket a kérdéseket. De nagyon fontos, hogy kölcsönös ekvivalencia legyen az eredménye ezeknek a kérdéseknek. Eh, ezen kívül beszéltünk a Xylella eh, járványról is. Jelenleg az olasz miniszterrel és a francia miniszterrel eh, tárgyalok, hogy figyelemmel kísérjük ezt a kérdést, és tudjuk, hogy az olaszoknak vannak problémáik, a bíróság eh, határozatával kapcsolatban a puliai régióban. és nem eh, tették meg a megfelelő intézkedéseket, de egyelőre várjuk a bíróságnak a végső döntését. De jelenleg a mi oldalunkról eh, rendszeres vizsgálatokat folytunk, folytatunk, és csak a Puliai régióval kapcsolatban, és Korzikában, és Provence-ban találtunk hiányosságokat. A bizottság kiigazítja az intézkedéseit azért, hogy célzottak legyen, legyen, és a járvány kitörésével kapcsolatban mindig megteszik a megfelelő intézkedéseket, hogy ne terjedjen tovább ez a járvány Én szeretnék egy magas szintű miniszteri találkozót szervezni Görögországból, Máltáról, Szlovéniáról, Horvátországból, Franciaországból és Olaszországból, és azért, hogy megvitassuk ezt, ezeket a kérdéseket, tehát hogyan lehet a Xilella járványt megfékezni de mint mondtam, kell a bíróságnak a határozatára várni. Ez a végső eredmény még nagyon fontos. Voltak olyan kérdések, amely a glifozizáttal kapcsolatosak. Heisling úr az EFSA-t és az IAK-ot emlegette, iárkot. nekik közös gyomírtó ellenőrzésű bizottsága van, és különböző véleményt alakítottak ki az IR-kal kapcsolatban. A mi véleményünk az EFSA-éhoz állt közel. A különböző országoknak, tagállamoknak másfajta megközelítése van. Az IARC azt mondta, hogy a glifozát valószínűleg rákkeltő, de más véleményeket is hallottunk. És nem csak az ipar hatására, ahogy ezt népszerűen felhasználják évként. De az érzékenységről beszélve, és a mai helyzetről és problémákról, én készen állok arra, hogy kiértékeljük a helyzetet, hogy hogyan lehet az értékelési rendszerünken változtatni, azért, hogy az átláthatóbb legyen. Hogy az ilyen tanulmányokat nyilvánosságra hozzák, mert ez közérdekű kérdés. Különben nagyon nehéz lesz az EU-s szinten olyan helyzeteket, az ilyen helyzeteket kezelni. Tehát ezeknek szigorúan tudományos eredményekre kell alapulnia. Az állandó bizottság más véleményt fogalmazott meg a különböző tagállamokban és mi nem vagyunk hajlandók előre lépni a tagállamoknak a véleménye nélkül, ugyanis közös a felelősségünk. Tehát közös, érthető álláspontokat kell mind a 28 tagállamok részvételével megállapítani. Tehát egy széles körű koalícióra van szükség. Mint ahogy tudjuk, az EFSA olyan nézőpontot képviselt, hogy bizonyos anyagok nagyon veszélyesek, például a DOA, a talalamin és mások. Persze ezek kapcsolatosak a biodiverzitás kérdéseivel, és azokhoz a lehetőségekhez, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a prolongáció hosszát, a biomonitorozás és a többi. Tehát különböző megközelítések vannak, de elsősorban egy közös álláspontot kell kialakítani az tagállamoknak. Nem eh, szabad magára hagyni az Európai Bizottság és természetesen az Európai Parlamentnek van egy állásfoglalása a glifozattal kapcsolatban, és ezt is figyelembe vesszük. De, mint mondtam, szigorú tudományos megközelítést alkalmazni. Az állami, állati fehérjét is említettek. A közös kutatási központ elemezni fogja a az eredményeket, és kialakítja az álláspontját. Aztán említették, említették az állatbetegségeket és a költségvetési kérdés. Itt a 28 milliárd elhangzott, de ez nem igaz, mert a 7 évre 140 millióról van szó. Tehát 10 évre 20 millió és itt eh, állategészségügyi intézkedésekről is volt. Aztán említették a, a, a eh, biztosítási kérdéseket. Eh, erről is beszéltünk, de nagyon nehéz ilyen programot bevezetni és, és kezelni. és kezelni ezeket, a, mint a jelenlegi helyzet is. Aztán általánosságban az állat jóléttel kapcsolatban. A mi álláspontunk, hiszen önök említették a mi állatainknak a harmadik országokba való exportját, és a különböző állatjóléti normáknak a különbözőségeit, de hát ezeket a normákat a WHO-nak a e, normáinak megfelelően e, és a WTO e, normáknak megfelelően alakítjuk ki. Készen állunk, hogy kommunikáljunk a harmadik országokkal, például a marhahús kérdéséről Brazíliában, hiszen nagyon is szemmel követjük az állatjóléti kérdéseket, az auditokat, auditokat folytatunk, hogy mennyire követik ezeket az állatjóléti normákat. És ahányszor csak beszélünk harmadik, vagy tárgyalunk harmadik országokkal, akkor az állatjóléti kérdések mindig terítéken vannak de természetesen nem tőlünk függ, hogy az exportokat betiltjuk a harmadik országokban, ahogy ön javasolta, ugyanis nehéz ilyen fajta megoldásokat találni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig rátérünk a teremből érkező kérdésekre. 22 kértek szót. Egy percet fognak kapni. Dantán úr vendégeit is szeretném üdvözölni. ből érkeztek. Örülök annak, hogy a vendégeink követik a vitánkat ilyen fontos témák esetében. Többek között az élelmiszer biztonságról is szó van. Demato képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Én a részletekbe szeretnék egy kicsit pontosabban belemenni. Pontosabb választ szeretnék a biztos úrtól, ha egy mód van rá. Tekintettel a határozatra, az Európai Bíróság határozatára a különböző legitimitásról, ami az intézkedéseket illeti, a púliai eseményekre. Azt hiszem, hogy ami a, az olivafák vagy bokrok betegségét illeti, a bizottság az arányosság elvét akarja követni az irányelv értelmében hogyan kíván eljárni eh, a bizottság Olaszországgal szemben a jogsértést illetően. Aztán van még egy kérdésem, amire már részben volt válasz, hogy a közvéleményt hogy tájékoztatják a tanulmányok eredményeiről. Én azt gondolom, hogy Az 1500-as rendelet tizedik cikkére utalok, amikor is az EFSA-ra utal, hogy mit kell tenni, amikor az ilyen információkat hivatalossá kell tenni. Tehát, ha erre válaszolna, köszönöm. Köszönöm szépen örülnék, hogy nem lépnék át a felszólalási időt, és azt kérném, hogy az egybe, egy percet kitartják. Erdős úr. Biztos úr, egy, egy lóhús botrányhoz hasonló csalássorozatra szeretném felhívni a figyelmet. Itt a tegnapi nap folyamán is a bizottság tárgyalta ezt a tárgykört. A EU-ba érkező importméz 29%-a 29 nyilvánvalóan hamis. Én azt gondolom, hogy a címkézésen mindenképpen változtatni kell. A címke jelenleg csak annyit kell, hogy tartalmazom, hogy EU országokból és EU-n kívüli országokból származó méz keveréke. Ez kevés. Tudom, hogy ehhez a mézről szóló irányelven kellene változtatni. Én azt kérem minden képviselőtársamtól, hogy, hogy indítványozom, hogy támogassák azt, hogy az európai parlament egy saját kezdeményezésű jelentést fogadjon el ebbe a tárgykörbe olyan fontos problémáról van szó lépni kell ezen a, ezen a területen. köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr, örülök, hogy eljött ide. Elmondta a bevezetés elején, hogy ön a megelőzést támogatja. Nálunk Hollandiában másodikak vagyunk a rákos megbe- megbetegedések területén. A mezeterió kapcsán is sokan megbetegednek az azbest miatt. 2005-ben elfogadtunk egy irányelvet. Ennek érde, ebből kifolyólag a lehető leggyorsabban most már fel kell számolni az azbestet. Egyet érte önne azzal, hogy a kollégánkkal együtt együttműködve lehetőségeket nyit arra, hogy ezt megvalósítsuk, és így támogassuk a közegészségügyet vidéken is. Mindenképpen szanálásra van szükség a Horizon 2020 kapcsán, és lehetne ezt elvégezni, ezt lehetne kombinálni a fenntartható energiával, és és így esetlegesen két legyet ütnénk egy csapásra, az azbesztet is el lehetne táv- távolítani. Remélem, hogy sikerül itt majd valamit elérnünk. Köszönöm szépen. Posz Európa. Európa képviselő. Pan Posz Európa. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už galimybę užduoti klausimą ir kartu padėkoti už gerą. Köszönjük, biztos úr, hogy alkalmat biztosított arra, hogy egy kérdést feltehettek. Ön együttműködik a szakbizottság tagjaival és a parlamenttel. Több kérdésem is van. Lengyelország, Litvánia és a balti országok e, az afrikai sertéspestisről kapcsolatban e, elég sokat szenvedtek. A vidéken élők e, felteszik a kérdést, hogy mikor fog megváltozni a helyzet hiszen továbbra is vannak olyan sertések, amelyek megfertőzöttek. Tehát, hogy mikor tudnak saját maguknak tenyészteni sertést. Nyilvánvalóan nem elegendő minőségűek az élelmiszer normák, hogyha nincsen megfelelő pénzügyi eszköz hozzárendelve. Juncker úrral kapcsolatban mit tehetünk, hogy ezt a nehéz helyzetet megoldjuk? Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem lenne még. A kifaszát esetében a tudományos, tudományos adatokat figyelembe vették-e. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak szint kell itt vallaniuk, és nem mindig halogatniuk kell a tartózkodással a döntést. Második kérdésem az Oroszország embargóhoz kötődik. Én értem azt, amit ön is mondott, hogy konstruktív megoldásokat szeretnének. Mindannyian szeretnénk ezt szakadályt elhárítani, hiszen ez az orosz embargó egy akadályt jelent. Úgy gondolom, hogy itt mindenképpen ezt a fajta fekete listát meg kell szüntetni. Pan poseł Andrew. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönet biztos úr, hogy eljött hozzánk a gazdák, és főleg a gyümölcs és zöldségtermesztők, a termelők panaszkodnak, mert a verseny torzuláshoz vezet, főleg a határmenti területeken ez a rendelkezés. Kérdésem az, hogy hogyan kíván ezt, ezt korrigálni. Utalt a különböző betegségek kitörésére, és azt mondta, hogy szeretné javítani az eszközöket. Például ott volt Franciaország délnyugati része, a francia kormány intézkedése rendkívül fontos volt, nem lehetne ezt esetleg közösségi szinten bevezetni? Ma eszközökre szükség van, de tényleg globálisan kell gondolkodni, amit bevethetünk az állattenyésztők és mindenki számára, mert hogyha egészségügyi válság tör ki, mindenképpen valamit tennünk kell, és szerződések szintjén kell környezetvédelmi és egyéb területeken alkalmazkodnunk az intézkedések síkján a válsághoz. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. Tisztelt biztos úr, úgy gondolom, hogy ön, mint egészségügyi, élelmiszerbiztonsági és állat egészségügyi biztosként mindenképpen a megelőzési elvet fogja alkalmazni a glifoszát esetében szeretnék beszélni a behozott lóvérről. Még továbbra is nagyon nagy mértékben hoznak be ilyenfajta vért. Ezt arra használják, hogy ezt, ezt például a lótenyésztésben használják. Szeretném, hogyha végre ezen a területen és valami történne, szerintem ezt a vért is hasonlóképpen kell kezelni, mint a húst. Mi lesz majd a lókasztrációval? Azzal, amelyet érzéstelenítés nélkül végeznek, van-e itt egyfajta gyakorlati terv, hogy ezt hogyan kívánják leküzdeni? Sí, grazie. Kaputor, köszönöm, köszönöm. Megpróbálok nagyon gyorsan hozzászólni, mert látom a kalapácsot az elnék kezében. Antibiotikum rezisztencia. Nyilván egy kollégám kérdésére talán nem figyelt oda a biztos úr, az antibiotikumok felhasználását illetően, hogy mi a helyzet az, az emberi felhasználással. Aztán glifozát, nyilván kapcsolódni kell a tanácshoz, de nagyon sok tagállam, Olaszország, Franciaország, Hollandia, Svédország negatívan nyilatkozott. Nem kellene esetleg a ö, tudományos alapon nyugvó ö, megelőző intézkedéseket bevezetni? Aztán Axilel. Axilella. Hogy mi a szerepe fontosan, pontosan a tudományos eredmények alapján. Esetleg ön szerint nem kellene esetleg ezzel is foglalkozni? és a jelentősen sújtott területeken új oliva ültetményeket engedélyezni inkább? Vielen herzlichen Dank, dass Sie... Biztos úr, köszönöm, hogy eljött ma ide. Beszélt a mezőgazdaság továbbfejlesztéséről, szerintem a mezőgazdaság jó úton halad, és fenntarthatóan termel magas minőségű élelmiszereket, az élelmiszerbiztonság áll az első helyen. Kíváncsi vagyok arra, hogy mi a helyzet a klónozott állatokból származó élelmiszerekkel, amelyeket importálnak, és a bizottság kívánna intézkedni az élelmiszerpocséklás, pazarlás területén. Az állatjárványok kapcsán nagyon fontos az, hogy a madárinfluenza, illetve a sertéspest is mellett a TBC-t is figyelembe vegyük az antibiotikum rezisztencia kapcsán pedig elmondanám azt, hogy ez is fontos lenne, hogyha az emberi szennyvíz kezelés is figyelembe vennénk, ugyanis itt ezekben a szennyvizekben rendkívül sok emberi hormon, gyógyszermaradvány található, és fontos az, hogy ezt megfelelő módon szénfilterekkel tisztítsák. Van-e bármilyen fajta áttekintésük az európai országokban történő ilyen dolgokról uh, Sebastián képviselő? De, señor comisario, el año pasado se detectaron... Köszönöm, elnök úr. Uh, elnök úr, biztos úr, tavaly több mint száz esete volt annak a betegségnek, amit az Európai Unió határán találtak. Több mint 50 uh, Dél-Afrikából érkezett ide, és hogyha több mint öt eset fordul elő, drasztikus intézkedésekre van szükség. Una parte importantísima de sus cosechas y los árboles van a quedar. Tudjuk, hogy abban az esetben, hogyha ez a betegség eléri Európát, akkor Ciprus nagyon sok terményétől elesik. Mit tesznek ezzel kapcsolatban? A második konkrét kérdés, új tenyésztő technikák, vannak-e genetikai módosított növények, állatok ebben. Mert az NBT nem található ebben, ezen a listán. Köszönöm. köszönöm szépen a szót az Európai Parlament, az Európai Tanács utasította az Európai Tanácsi rendeletét, amelyben arról rendelkeztek, hogy a tagállamok génmódosított élelmiszereket, illetve takarmányokat használhatnak a bizonyos területen. A képviselők nem voltak elégedettek a tervezette úgy gondolták, hogy a génmódosított termékek felhasználása problémás az EU-ban. Voltak, akik ezen mellett emeltek szót, voltak, akik ellene. A javaslatban nem lehet azt előre leszögezni, hogy a tagállamok dönthetnek arról, hogy alkalmaznak-e GMO-kat vagy nem, tehát a kérdés továbbra is nyitott, azt sem tisztáztak, hogy a GMO-k befolyásolják-e a belső piacot és a szabad, az áruk szabad kereskedelmét. Szeretnénk, hogyha egy új javaslat érkezne az Európai Bizottságtól. 450 olyan terület volt, ami azt mondta, hogy ők GMO-mentesek. Nagyon fontos az, hogy szabadon lehessen dönteni erről a kérdésről. Házenkamp képviselő sajnálatos módon nem lesz ott a biztos holnap az állat jóléti szemináriumon, pedig hallhatnánk azt, hogy Németországban, Svédországban, Hollandiában hogyan gondolkodnak az állatvédelemről, drasztikus intézkedésekre lenne itt szükség. Ez tovább mutat, mint amit az Európai Bizottság és a ö, Főigazgatóság javasolnak. Én, a, arról is szó volt, hogy egyfajta auditot hozzanak létre, Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek és a tanácsnak megfelelő keretet kell létrehozni az állat jólét érdekében. A megfelelő játéktér, a level playing field esetében azok a szimportok, amelyek olyan termékeket érintenek, amelyek nem felelnek meg a mi standardjainknak, azokat meg kell tiltani. Hogyan lehet az, hogy hogy lehet az, hogy, hogy mi támogatunk olyan gyakorlatokat, amely szá- nálunk nem elfogadottak, például ketteces csirketartást, vagy állatokat exportálunk olyan országba, ahol nem igazán veszik komolyan az állatvédelmet. Köszönöm szépen, elnök úr! konkrét kérdésem van a biztos úrhoz. Egy ilyen egyszerű rendszer, mint az elismerés, miért nem működik, tehát a kölcsönös elismerés miért nem működik az Európai Unióban, hiszen ez egy eléggé egyszerűen érthető, a növény egészségügyi meg, meg, intézkedések egyszerűen nem működnek európai szinten. Mit tud tenni az Európai Bizottság, hogy a közöcsöns elismerés az működjön az Európai Unióban? A második kérdésem, hogy a jelenlegi helyzet milyen, biztos úr. Az endokrin diszruptorokkal kapcsolatban mi a helyzet, mikor lesz egy megfelelő meghatározása, hogy mik ezek. Végül pedig mi történik, amikor az élelmiszerek exportjával kapcsolatban. Köszönöm szépen, eh, biztos úr. Biztos úr, mint láthatja, a mezőgazdasági eh, problémák számosak, és ezeknek megoldása pénzügyi erőfeszítéseket követel az Európai Bizottságtól, ugyanakkor administratív terherek is vannak. Romániában nem csak az orosz tiltás miatt van probléma, hanem mert az élő sertéseket nem lehet bevinni az Európai Unióba. Ez még akkor sem lehetséges, hogyha 2007-ben Romániában ugyan sertéspest is eseteket tapasztaltunk, de mindent megtettek a román hatóságok, hogy ezeket megszüntessék. Ön azt mondta, ahogy az élő sertés kereskedelmet felszabadítja. Jó lenne, hogyha ezt a problémát megoldana. Dziękuję. Pan poseł Dante, bardzo proszę. Köszönöm szépen. Rövid kérdésem lesz. Hogyan magyarázza meg a közvéleménynek, hogy a, az európai politika betilt, politika betilt bizonyos termékeket a kockázatai miatt, és másokban pedig mégiscsak forgalmazza. Bardzo dziękuję. Pani poseł Moi. Pani poseł Moi. moich képviselő asszony. Grazie. Allora, eh, signor commissario. Köszönöm. Biztos úr, én a glifozátról szeretnék beszélni. Azért az Agri bizo, biz, ö, főigazgatósághoz fordulnék. Nagyon fontos, hogy legyen egy komoly tanulmány, tudományos tanulmány. Mert ön azt említette, hogy a glifozátról és a jövőbeli ö, alkalmazásáról vannak ö, tudományos adatok. Úgyhogy lehetne egy tanulmányt készíteni az Európai Unióban, hogy figyelembe vegyük ezeket a tudományos adatokat? Én úgy tudom, hogy az EFSA véleménye, amelyre alapozza a véleményét a bizottság, csak hat tanulmány alapján született, amelyeket olyan cégek finanszíroztak, amelyeknek érdeke ennek a híres rovarítószernek a forgalmazása. Úgyhogy kérdezem, hogy hol vannak, vagy honnan jönnek azok a tudományos adatok, amelyeken a bizottság véleménye alapul. Az EFSA véleménye azonban nem ugyanaz, melyet a Rákutatási Világintézet képvisel. Ott viszont nyilvánvalóan kiderült, hogy ez a vegyi anyag károsítja a DNS-t és a kromoszomákat az emberi ö, sejtben. Úgyhogy én azt szeretném, ö, hogyha a bizottság végleges szövegében figyelembe venni nem csak az EFSA véleményét, amely egyáltalán nem elegendő szintű komoly tudományos kutatáson alapul, és így védje az állampolgárok egészségét. Köszönöm szépen. Takula. Takula képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Helsinki-ben a múlt héten 5000 gazdálkodó tiltakozott a mezőgazdaságban való helyzet miatt. Nekünk Oroszországgal jelentős kereskedelmünk van, elsősorban tejtermékeket illetően. Az első kérdésem, hogy a Szante Főbizottság mit tesz a feldolgozott termékek exportjával kapcsolatban, amelyek nincsenek a tiltó listán, mint például a tejtermékek. A másik kérdésem a sertés exporttal kapcsolatban az ASF szabályok alá tartozik. Mit tesz az EU, hogy, hogy könnyítsen az orosz korlátozásokon a sertéstermékekkel kapcsolatban? Thank you, um, Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem lenne senki sem beszélt a gazdálkodóknak az egészségéről és a jólétéről és a családjaik egészségeikről. Itt a szellemi, lelki egészségről van szó, de ugyanakkor a balesetek és a sebesülések kérdését is, amit a gazdálkodók elszenvednek, amikor a mi élelmeszeréket gyártják. A második kérdésem a mexikói és kanadai lóhúsnak az importjával kapcsolatban. Hiszen csak azt kell bizonyítaniuk az exportálóknak, hogy hat hónappal a szállítás előtt már náluk van, pedig nálunk sokkal szigorúbb importkorlátozások vannak, és valószínűleg vannak olyan lovak, amelyeknek nem lenne szabad az élelmiszerláncba belépni, és ugyanakkor állatjóléti kérdések is felmerülnek. Még nem értünk a lista végére. Ek úr, az utolsó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Igazából a nyulak kérdéséről is beszélhetünk volna, de erről már eleget beszéltünk Strasbourgban a múlt héten. Más kérdést teszek fel. Az egészségügy kapcsán az emberi egészségügyről is szó van. Elgondolkodott-e azon már, hogy az emberi egészség, például az állatbarátok, állatvédők egészségét mennyire befolyásolja az, ami a mezőgazdasági szektorban zajlik. Múlt héten fotókat mutattam egy kislányról, aki sírva állt az ajtóm előtt. El kell mondjam, az internet áldás, de átok is, mert mind az a disznóság, ami történik, az 3-4 órán belül az interneten van, és a saját tapasztalatból mondhatom, hogy több ezer olyan ember van, akiknek ezt lelkileg el kell viselniük, szenvednek, amiatt, ahogy kezelik az állatokat, és ez kötődik az ő munkaterületükhöz, és ez az ön munkaterületéhez is kötődik a közegészségügy területéhez. Tehát kérem, ezen is gondolkodjon el. Niech zabrał głosu przed południem pan poseł Flanagan, może teraz. Nem tudom, hogy a kollega kíván-e most szólni, hiszen délelőtt nem szólt, rehabilitálom. Nem? Akkor most mindenki, aki jelentkezett, hozzászólt, választ kap a kérdésére. Okay, may I start? Nos, kezdjük a Xilella kérdésével. Természetesen, mint tudják, Kapitó úr is feltette ezt a kérdést. Tudják, hogy tudományos érveiket mutattak be az f -számnak. Tehát eh, kristály tisztán látszik, hogy mi a helyzet. Kérem, olvassák el ezeket a véleményeket, és vitassák meg ezeket. Mert csak egyetlen olyan tudományos testület van, amely a jogszabályokban szerepel. Nekem követnem kell a jogszabályokat, és olyan szabályokat és eljárásokat, amelyek a karat, keretekkel kapcsolódik, amelyeket mind az Európai Parlament és a Tanács aláírt. Hiszen ez a két testület hozta létre ezt a jogi keretet. Tehát, hogy hogyan követik a tudományos véleményeket, és ki a felelős ezek értékeléseért. A kockázat értékelést, illetően a gyomírtókkal kapcsolatban és másokkal kapcsolatban az EFSA az a testület, amely felelős. A xilellával kapcsolatban is tudományos bizonyítékokra alapozzuk a véleményünket. És mindig megkérjük az EFSA-t, hogy vizsgálja meg az új, új tudományos bizonyítékokat. Hogyha vannak új anyagaik, akkor küldjék el nekünk, és mi ezeket elküldjük, továbbítjuk az EFSA-nak. Nekem ez a feladatom, hogy az EFSA-val, EFSA-hoz továbbítsam ezeket. Hogyha az EFSA-t emlegetik itt, akkor valami újat kell javasolni, meg, és, és megváltoztatni a jogszabályokat. De ez a parlament és a tanács kezében van. Hogyha aggasztja őket valami, önöket valami, akkor a kérdés felmerül, hogy mit tegyünk, ugyanis csak tudományos és jogilag előírt eljárásokat ki kell követnünk. Tehát ez nem az én hatalmamban áll, hogy e, ezt megváltoztassam. Tehát mi készen állunk arra, hogy az EFSA véleményét kövessük, és ezeket a, az intézkedéseket foganatosítjuk ugyanis mind Olaszországban, mind Franciaországban a bizottság eh, eh, követi nyomon a sürgősségi intézkedéseknek a végrehajtását. Például a púliával kapcsolatban van bűnügyi nomozás is, de ennek az eredményt meg kell várni. de ezt a meglévő szabályok és eljárások alapján kell szigorúan követnünk, ezeket kell követnünk. A bizottság nyitott bármilyen tudományos alapú javaslatot figyelembe venni. Mi, én nem ellenzem ezeket. A méz címkézéssel kapcsolatos kérdéseket illetően tudják, hogy ez a, az agri főigazgatósággal kapcsolatos kérdés nem az én feladatkörömbe tartozik, de majd ezeket az önök üzenetét eljuttatjuk nekik a címkézéssel kapcsolatban, és, és a mézhelyzettel kapcsolatos összehangolást. Az azbestosszal, tehát az azbesztel kapcsolatban szoros együttműködésben vagyunk a biztossal, Livellával, és továbbra is támogatjuk a Horizon 2020-szal kapcsolatos feladatokat az azbesztel kapcsolatban, és az ön üzenétét elküldöm, eljutatom a biztoshoz, hogy magyarázzák meg, hogy milyen helyzet van most, de a, nekünk együtt kell munkodnunk, mert a környezetvédelmi és más kérdések azok összekapcsolódnak az azbesztel kapcsolatban. Most akkor litvánul folytatom. Amikor az afrikai sertéspestérősről beszélünk, és az ezzel kapcsolatos problémákról, akkor különböző üléseket szervezünk, találkozókat, nem csak technikai szinten, hanem magas szinten is. Nemrég volt egy ülés Vilniusban, ahol a miniszterek eh, négy tagállamból jelen voltak és különböző intézkedésekről, beleértve a pénzügyi intézkedéseket is megbeszéltünk. Nem olyan régen Tallinnban ültünk össze e, a balti és a lengyel miniszterekkel, és meghívtuk a finn, román, szlovák és magyar szakértőket a határokon vannak problémák, ezért szeretnénk, eh, szeretnénk figyelmeztetni az országokat, eh, mivel problémák vannak a területeken, akkor, hogy eh, megelőző intézkedéseket hozzanak. Említette a pénzügyi eszközöket, és úgy tudom, hogy ezek a kaphoz tartoznak, és Hogan úr a felelőse ennek de az, az rugalmas intézkedéseket illetően, és ezeknek a felhasználását a sertéspestissel kapcsolatban, azokon a területeken, ahol fertőzés van, ott konkrét vizsgálatokra alapozzuk az intézkedéseinket, itt a kettes és a hármas zónákra hoztunk intézkedéseket, és aztán megpróbáltunk könnyíteni az intézkedéseken, hogyha hogyha a gazdálkodók bevezették ezeket az intézkedéseket. Ezen kívül Lengyelországban is lesz egy intenzív találkozó, Lengyelország lesz a vendéglátó ország, és tovább folytatjuk az erőfeszítéseinket, hogy a gazdálkodókat és az ipar, ipari szakértőket bevonjuk ebbe. De a fő probléma a vaddisznók populációjának a szabályozása. Ez a fő probléma, amivel ma meg kell birkozni, és erre készen állunk. De a kérdéssel foglalkozunk. jár ö, ö, kolléga ö, a glifoszitról beszélt, és az orosz embargóról. Mint tudják, találkoztam az, az orosz képviselettel múlt héten itt, és beszéltünk arról a lehetőségről, hogy egy közös ülésben részletesebben beszéljünk ezekről a kérdésekről, ugyanis készen állunk az előrehaladásra, ezen kívül a VTO tárgyalásokkal is szeretnénk előrelépni. Most várjuk a javaslatukat, és amikor az megjön, akkor ezt a találkozót megszervezzük. Említette a glifoszitat is, és a tagállamoknak a távolmaradását. Megint csak szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a tagállamoknak az állandó bizottsági szinten a véleményüket meg kell ö, foglalmazni, és aztán mi ezeket tovább visszük. Hollandia azt javasolta, hogy ne vezessünk be ideiglenes intézkedéseket, és nézzük meg, várjuk meg a jövő évi eh, vegyszerügynökségi jelentést. De mindesetre készen állunk arra, hogy a tagállamokkal eh, eh, megvitassuk ezeket a kérdéseket, és a, a szeretnék ebbe az irányba elő, előre mozdulni, és a, elébe menni a kérdésnek. Szeretném még egyszer említeni, mivel több képviselő is említette, azt a rendeletet, amely a törvényekben benne van. Az iparnak tanulmányokat lehet bemutatni, de ezeket de ide vonatkozik Ez a, ugyanakkor a titoktartási záradékkal kapcsolatos. Na most én azt javaslom, hogy az ipar mégiscsak hozza nyilvánosságra ezeket, és remélem, hogy elfogadják ezt. De, mint mondtam, ez a jogi keretben benne van. Mi készen állunk arra, hogy megvitassuk azt, hogy hogyan tudjuk ezt a kérdést megoldani, tehát hogy az ilyen tanulmányokat nyilvánosságra hozza a, az ipar. Mert az a fontos, hogy a bizalmat építsük. Andrew említette a madárinfluenza kérdését, Beszéltünk a francia miniszterrel, és most a kacsák és a libák vannak fertőzött. A csirkékkel kapcsolatban más a kérdés, mert azok nem mutatnak fertőzési szimptomákat. Nyilvánvalóan ez egy globális kérdés, ezért meg kell beszélnünk, hogy hogyan tudjunk együttműködni és előrelépni de szerintem a francia hatóságoknak és a e, bizottságnak jó az együttműködése. Az európai referencia e, laboratóriumok e, magas szinten foglalkoznak a madárinfluenzával, és reméljük, hogy sikerül kiirtani ezt a betegséget ebből az ágazatból. Egyet értettünk a miniszterrel, hogy e, meglátogasson ilyen területeket, és hogyan lehet kiirtani ezt a betegséget. Valaki feltette egy kérdést az ivartalanításról, a sertés ivartalanításról és a vérnek a kérdését. Mint tudják, a vemhes lovaknak a vérét felhasználják. A bizottság jelentésében az áll, hogy nem EU tagállamokban, nem EU államokban ezzel a helyzettel visszaélnek, tehát nem megfelelően használják. Természetesen mi nem szólhatunk ebbe bele, épp ezért közös együttműködést javasolnak, hogy megfelelő normákat hozzunk létre nemzetközi szinten. A vértermékeknek bizonyos csoportjával állatjóléti normákat hoztak létre, amelyeket használni kell. Ez, ebben benne van a, az állatok felhasználása és arra ösztönzik a az államokat, hogy a WTO normákat kövessék. A sertés kanoknak az ivartalanításával kapcsolatban a bizottság nem sokára márciusban elindít egy tanulmányt az érzéstelenítési és a fájdalom csillapítási módszerekkel kapcsolatban. És a tanulmány 2017 februárjában hozzák nyilvánosokra, és reméljük, hogy a helyzeten ez javítani fog. Aztán a citrus növényeknek az exportjával is kapcsolatban is volt kérdés. Ezeknek a betegségével kapcsolatban, amely egy nehéz vitát eredményezett Dél-Afrikában, és jelenleg arról folyik a megbesz, folynak a megbeszélések, hogy hogy lehet előre lépni, hogy Dél-Afrikát arra ezt ösztönözzük, hogy a citrusnövényeknek ezt a betegség, tehát amikor ezek a növények megbetegedtek, akkor ne történjen exportja. Nos, Örményországgal jó az együttműködésünk, és a kétoldalú tárgyalások során szeretnénk előre, mutat, előre lépni. Garcia asszony említette az endokrin zavar, rendszert károsító anyagokat. Jelenleg a munkadokumentum foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, azokkal a kritériumokkal, amelyeket a WHO definíciója alapján használunk. És az ütemtervben megpróbáljuk a, a, megtárgyalni ezeket a kérdéseket, és a szakértőkkel fogunk együtt összeülni, és reméljük, hogy egy tervezetet tudunk létrehozni az endokrin rendszert károsító anyagokkal kapcsolatban a WHO ajánlásai alapján. meg Guinness képviselő úr említette a mentális egészségi kérdéseket is. Mint tudják, van egy ilyen platformunk, és most fel akarjuk hívni a figyelmüket, ezekre a betegségre. A Santa Fe igazgatósággal szeretnénk felhívni a figyelmet, különösen a vidéken élők ilyen jellegű problémáira. Említette a lóhús a Mexikóból, Kanadából és Kanadából történő importját. Tudomásunk van ezekről, és az EU és Mexikóval kapcsolatban korlátozó intézkedéseket kellett bevezetni a lóhús importjával kapcsolatban, EU-ba irányuló importjával kapcsolatban és a helyi körülményeknek megfelelően Kanadával is készen állunk a megoldásra, legalábbis a kérdések részletes megtárgyalására, ugyanis ezt a hús az utcából exportálják Kanadába. Például Mexikóból jelenleg az, az importot betiltottuk. Hazakamp asszony az állatjóléti stratégiát említette. Örömmel tudósítom arról, hogy részletes megbeszéléseket folytattunk az Agri tanácsülésen, ahol nagyon különböző tagállami véleményeket hallottunk. Például, hogy bevezetnek új jogalkotási megközelítéseket vagy pedig új állatjóléti stratégiát akarnak bevezetni. Jelenleg egy felmérést szeretnénk nyilvánosakra hozni, aztán bevezetni azokat az intézkedéseket, amelyek a korábbi jóléti programhoz kapcsolódnak. Már nyolcat bevezettünk, de 2017-ig még továbbiakat is be fogunk vezetni. Az én véleményem szerint nagyon fontos államjó, áll, állatjóléti platformot is létrehozni, amely jó testület lesz arra, hogy minden kérdést megvitassanak, és kijelöljék az új állatjóléti stratégiát. Ez a platform különböző véleményeket képviselnek, tehát nem egy közös kép van. De azokat a tagállamokat, akik lelkesek az állatjóléti platformmal kapcsolatban, meghívom majd, hogy létrehozzák ezt a platformot, és az Európai Bizottság kész arra, hogy lehetővé tesz, tegye ezt a platformot. Elnézést kérek, hogy ennyi időt veszek igénybe. Volt egy kérdés a genetikailag módosított szervezetekről. A bizottság sajnálja, hogy az Európai Parlament visszautasította, elvetette a jogalkotási javaslatokat. A javaslatunk ugyanaz volt, mint a termelési vagy kultivációs kérdésekben. Tehát mind az élelmiszer, mind a takarmányban a e, GMO-knak a kérdését e, kapcsolatban voltak javaslatunk. E, a tanács vitatja, beszéli most meg ezt a kérdést. Mi konstruktívan állunk hozzá, mert szeretnénk javítani a jelenlegi helyzeten. De jelenleg a süketek párbeszéde folyik. Elnézést, hogy ezt a képet használom. Tehát jó lenne látni, hogy hogyan tudunk előre lépni, de tulajdonképpen nagy csalódást okozott nekem, hogy az Európai Parlament elutasította a javaslatunkat az, azzal kapcsolatban, hogy tagállami szinten kell szintén felelősséget vállalni. Köszönöm. Dziękujemy. Takie życie, panie komisarzu. Dziękujemy za... Köszönöm szépen. Köszönjük ezt az elemzést. Kár, hogy ez ilyen eh, nehéz eh, témával eh, fejezte be a végére inkább valami kedvesebb, könnyebb témát kellett volna választania. Köszönjük szépen, elégedettek vagyunk ezzel a vitával. Komoly volt a vita hangvétele és mére ható. Sok sikert kívánunk önnek. Van még két fontos téma előttünk. Az MFR átdolgozása. A TTIP, ez ugyancsak fontos téma, ez kötődik az ön területéhez is. Mindannyiunk nevében szeretnék köszönetet mondani, köszönjük a munkatársainknak is, és így ezt a pontot lezárhatjuk. Úgy vélem, hogy a struktúrált párbeszéd, de szemben támasztott követelményeket elértük. Köszönjük szépen, biztos úr, hogy eljött. Państwa, bo czas nas pędzi. Pan, czy pan e, e, poseł Jar jest gotowy? Remélem, hogy Jár képviselő készen áll. És akkor rátérhetünk az ő napirendi pontjára. Még az MFR átdolgozása, illetve ennek előkészítése. A több éves pénzügyi keret átdolgozásáról van szó. Az Európai Bizottság javaslatát az Európai Parlament szeretné már előre megvizsgálni, átdolgozni. Olbricht úr és Tomár asszonyok itt vannak a költségvetési szabizottságból, akik foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és eh, a véleményünket majd Jár úr fogja megírni. Ez nagyon fontos, ugyanis szeretnénk a mi várakozásainkat, a mi megjegyzéseinket már előre szeretnénk eh, a bizottságnak átnyújtani, optimisták vagyunk, lehet túlságosan is, optimisták vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy a bizottság majd komolyan veszi a javaslatainkat, de hát akkor meglátjuk, tessék. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Röviden szeretnék erre kitérni. Lehet, hogy majd később tarthatnánk erről egy kicsit szélesebb körű vitát, és valóban egy véleményről van szó. A kollégák számára lehet, hogy ez külön legesség, már érkeztek a kollégáktól kérdések. Van egy több éves pénzügyi tervünk már. Most az az új, hogy az Európai Parlament bizonyos fejezetekben pénzt tud átcsoportosítani. Ezzel kapcsolatban kell majd véleményt megfogalmaznunk, és ezt kell majd eljutatnunk a költségvetési kollégáknak, velük kell majd tárgyalni. 260 milliárdról van szó, amit majd szét kell osztani, tehát meg kell nézni, hogy mire használjuk ezt fel. A következő javaslatom lenne, először is ezt a véleményt tartsuk meg rövidnek. A célom az az, hogy ha majd találkozok a, az jelentéstevőkkel, akkor utána kb. 10 oldalt fogalmazzunk meg, legyünk konkrétak, konkrét üzeneteket küldjünk. Ez lenne az első kérésem. A második kérésem az az lenne, hogy mi, mint agrárpolitikusok, megbízható partnerek vagyunk. És ezért úgy gondolom, hogy jogunk van ahhoz, hogy azt a követelményt támasszuk, hogy megkapjuk a megfelelő eszközöket, vagyis, hogy az beígért pénzeket meg is kapjuk középtávon egyértelműen több pénzre van szükség, és figyelembe kell venni azt is, hogy az árak eléggé ingadozóak, és ezt figyelembe kell venni a következő pénzügyi tervnél, ugyanis a meglévő stabilitási eszközök nem lesznek elegendőek. Azt javasolnám, hogy legyen egy ütemtervünk, viszonylagosan sok időnk van, Június 6-án szavazunk az Agriban erről. A módosítók benyújtásának határideje április 29-e. Azt javasolnám, hogy, hogy már március 22-én legyen az első árnyékjelentéstevői ülés. Kérném, hogy ezt e, majd a titkárság e, e, jutassa el az árnyékjelentéstevőknek a nevét hozzám, tehát 22-én lenne az első ilyen találkozunk az árnyék jelentéstevőkkel. Jó lenne, hogy a következő napokban az árnyék jelentéstevő kollégáim már egy első javaslatot küldenének nekem, hogy a következő héten így erről tárgyalhassunk, és előkészíthessük a véleményünket. A cél az az, hogy és ahogy az agrárszakbizottsági kollégáimat ismerem, az a cél, hogy egy erős többséggel fogadjuk el ezt a véleményt, és így ezt tárjuk a költségvetési szabizottsági kollégák elé, ugyanis a nagy többség önbizalmat is ad majd nekünk, amelyen majd a költségvetésbeli kollégák tárgyalhatnak. Tehát ez lenne az ütemterv, de majd a későbbi időpontban tarthatnánk egy tartalmi vitát. Én inkább most az tevő kollégáknak tehát én, én szeretném majd, hogyha később megkaphatnák a ennyi jelentéstevő kollégák a dokumentumot, majd elkészült, és mindenképpen azt mondom, hogy, legyen, hogy sikerüljön, hogy mindenképpen azt mondom, hogy lépjünk fel magabiztosan, megmutattuk azt, hogy mi, mi ezt komolyan gondoljuk, mi mindig jól végeztük a munkánkat, alacsony volt a hiba százalék nálunk, tehát ezért valamilyen jutalom járna nekünk. Köszönöm szépen, jár kollega. Most akkor megkezdjük a megbeszélést a kollégákkal. Úgy gondolom, hogy a kollégákkal történő beszélgetés majd folytatódik tehát már várjuk a kezdeményezésüket. Tehát mind a mellett, amit ma elmondanak, természetesen majd más javaslatot is elküldhetnek Jár úrhoz. Annak érdekében, hogy eh, amit mi elmondunk, az megfeleljen majd az elvárásoknak. Azt javasolnám, hogy most esetlegesen jelentkezzenek, amennyiben kívánnak valamit mondani ezzel kapcsolatban. Tessék. Czekamy na wypowiedzi. Érdekes hozzászólás volt. Pani poseł e, Petir, bardzo proszę. Petio, képviselő, asszony, tessék. Köszönöm szépen. Jár úrnak csak sok sikert szeretnék kívánni kitűnően, illetve nagyon komolyan veszi a munkáját, és mindig is a képviselők érdekében munkálkodott az Agriszakbizottságban, de a gazdálkodók érdekében is természetesen. Csak gratulálok a megközelítéséhez. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben képviseli a mi érdekeinket. Ez az első alkalom, hogy ezt megélem itt a parlamentben. Valóban dicséretes ez. Nagyon fontos az, hogy kitartson az álláspont mellett, hogy a, az agrár eszközöket fent kell tartani. Ha ez nem így lenne, akkor óriási katasztrófát eredményezhetne. És jó az, hogy a kis családi gazdálkodások szerepét is hangsúlyozza. Ezek nagyon fontosak a vidék kiterületek megtartása szempontjából az élelmiszer termelés szempontjából, illetve a hagyomány megtartása szempontjából is vidéken. Nikolson képviselő? Uh, yes, Mr. Chairman. Igen, köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm a bizalomért. Jár úr részéről, senki sem kiabál. Jár úr, tudjuk, hogy képes megbírkozni ezzel jó munkát tud végezni itt a parlamentben, nagyon jó képviselő. Óriási a felelőssége, nagy nehézségek vannak ugyanis a gazdaság, a gazdák szempontjából, és nagyon jó, hogyha valaki jó munkát végez, akiben bízhatunk, úgyhogy az elnék jelentés készítőkkel kell együttműködnie, úgyhogy a bizottság nevében, az agrárium nevében várom ezt a jó munkát. Köszönöm. Zobaczymy, jakie będą wypowiedzi, kiedy pan Jar przedstawi dokument. Meglátjuk majd, milyen hozzászólások lesznek, hogyha Jár úr elénk eh, tárja a dokumentumát. És majd eh, akkor az önök módosításait eh, majd beveszi a dokumentumra. Aguilar asszony. Jár, Köszönöm a szót, elnök úr. Jár úr, én leszek a frakcióm árnyék jelentés készítője. És remélem, hozzá fogok tudni járulni ahhoz, hogy jó minőségű jelentés készüljön. Az elején senki sem kért szót, elnök úr, mert nem tudta senki, hogy vita lesz. Ezért maradtunk csendben. De ha azt mondja, hogy vita lesz, akkor nyilván mindenki részt vesz ebben. Volna egy-két lényeges megjegyzésem. Azt hiszem a fő cél az, hogy a, gazdák, a, a gazdáknak szánt költségvetés megmaradjon. Jövő kulcsfontosságú kérdésével kell foglalkozni. Úgy tűnik, hogy a bizottságban és a tanácsnál legalábbis a sajtóból azt hallottam, hogy a bizottság intézkedéseket hoz majd a válság kezelésére. De pénzről nincs szó. Pedig tényleg tudnunk kell valamit arról, hogy egyszerűen ez valami adhok kísérlet lesz, vagy valamilyen struktúrált megközelítés a probléma megoldásnak ami a lényeg az, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet a pénzzel. Azt hallottuk, hogy március 22-e lesz az első munkacsoporti ülés önnel, ö, Jár úr, ha jól tudom. E, Köszönöm a szót, elnök úr. Teljes a bizalmam Jár kollégában. Úgy gondolom, mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a dokumentum perspektívával rendelkezzen. Az agráriumban nagyon nehéz a helyzet. Most, amikor a felülvizsgálatról, korrigálásról beszélünk, fontos kérdés ez. Ezért mindannyiunknak meg kell ragadnunk ezt az alkalmat. Nem a mezőgazdaság a felelős a válságért, vagy az orosz export problémákért. Ezek a problémák bizony diplomáciai eredetűek. Úgyhogy nem a mezőgazdaságnak kell megfizetnie ezeknek az árát. Nem szabad a mezőgazdaságnak lennie a bűnbaknak. Meg kell próbálnunk ö, újra éleszteni a mezőgazdasági ö, gazdaságokat, de csak egy bizonyos összeg áll rendelkezésünkre. Talán nem hagyományos megoldásokat is fontolgatnunk kellene annak érdekében, hogy gazdáink tényleg higgyenek abban, hogy ez a felülvizsgálat hasznukra lesz. Úgyhogy minden jót kívánok mindannyiunknak, és várom az eredményeket. Köszönöm, akkor gyorsan e, rátérünk az utolsó pontra, mert majd arra több időre van szükség, Agnew úr. Right, well, just to, uh... Csak, hogy a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban felvesek egy-két dolgot 2020-ig. Száz nap múlva szavazni fog az Egyesült Királyság, hogy kilépjen az EU-ból. És majd nélkülünk kell eldönteni, hogy mi lesz. Ezt csak azért jelzem, mert ez mindenkinek fejtörést okoz majd, beleértve. Persze, reménykedni reménykedhetnek, hogy itt maradunk. Panie pośle, panie pośle, ale z tego cośmy dzisiaj słyszeli od pana Erdosa, to ten dzieć w, tej, tym... Ma, amit hallhattunk, az nem kell már több mindent hozzáfűzni. De szúr. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy jár kollega ilyen sok dicséretet kapott. Tudtuk, hogy jár körül kitűnően fogja kezelni ezt a kérdést, és ezért minden erőnkkel őt támogatjuk. Lenne még egy megjegyzésem, itt pénzekről van szó, és ezeket felhasználjuk. Itt a mezőgazdaság európai szinten 40%-ot kap, hogyha mindent majd elszámolunk, ha mindent így számolnánk el, hogyha másképp számolnak ezt el, akkor lehet, csak egy százalékot kapna a mezőgazdaság, ez nem igazán lenne elegendő az európai mezőgazdaság számára. Megint ezt azt, hogy fogja lezárni a vitát. Nem kéne igazán válaszolnom, de hát mégiscsak, mivel szomszédok vagyunk, száz nap, igen, ez Egyesült Királyság beli kérdés Szerintem a 101. napon is fog még jönni a pénz, mert az egész folyamat azért el fog tartani valameddig. Köszönöm. Meg kérem a bizottság képviselőjét, hogy röviden szóljon hozzá. Köszönöm szépen. Elnök úr, engedje meg, hogy az eljárással kapcsolatban mondjak el néhány dolgot. Van egy intézményközi megállapodás a tanács és az Európai Parlament között arról, hogy a bizottságnak egy köztes jelentést kell kiadnia. Pontosan ezt készítjük ezt elő. Az év végére fog ez elkészülni. Az Európai Parlament azt kérte, hogy ebben az időszakos jelentésben az új prioritásokat, új kihívásokat és megfogalmazhassa. Bizonyára tudják, hogy jelenleg az EU óriási kihívások előtt áll, és ezért ezzel kapcsolatban is lesz majd egy vita, hogy a, az eszközöket célirányosan használjuk-e fel az MFF-ben. Van egy egyértelmű korlátozás a mezőgazdaság területén. Bizonyára tudják, hogy a tanácsa együtt arról dönthetnek, hogy a tagállamokra kiadott pénzek a mezőgazdaság esetében nem lehetnek tárgyai ennek a köztes jelentésnek, vagyis ez egy megnyugtató hír a mezőgazdasági szektor számára, tehát ezen köztes jelentés keretén belül nem arról lesz szó, hogy több vagy kevesebb pénzt fog -e kapni a mezőgazdaság, hanem arról lesz szó, hogy a mezőgazdasági pénzeket mindez nem fogja érinteni. Bizonyára tudják, hogy a parlament azt is követelte, hogy több jelentés szülessen az eredményekről, vagyis arról, hogy mire is használták fel az európai pénzeket, elérték-e a célokat eh, ezekkel a pénzekkel, és eh, ezen köztes jelentés keretén belül lesz erről is eh, egy vita, és Olbricht úr is említette ezeket a kérdéseket. Ez mindenképpen tehát a politikai vita tárgyat fogja képezni. Tudjuk, hogy Hogan biztos eh, eh, milyen fontosnak tartja az egyszerűsítést, és amennyire lehetséges, ezt a jelentést arra fogjuk felhasználni, hogy a mezőgazdaságban, az európai mezőgazdaság számára egyszerűsítést javasoljunk. Az első tapasztalatokat is megvizsgáljuk, illetve az egyszerűsítéssel kapcsolatban a mezőgazdaság területén bizonyára van már egy prioritást, amit látok, és ez pedig az egyszerűsítés lesz. Ami pedig a közös agrárpolitika jövőjét illeti, ez mindenképpen vitatárgyát fogja képezni az új pénzügyi keretben is. Bizonyára tudják, hogy az Európai Bizottságnak 2017 végéig kell ezzel kapcsolatban egy javaslatot tennie. A viták az év során meg fognak majd kezdődni erről a tanácssal és a parlamenttel, és ekkor majd mindenképpen beszélni kell a kap jövőjéről, de beszélni kell a finanszírozásról is, viszont jelenleg most ez még nem áll előttünk. Köszönöm szépen az igazgató úrnak. Képviselő úr, egy percet kap még, amennyiben szükséges. Igen, szeretnék köszönetet mondani. Azt, a, mindaz, amit elmondtak, és szerintem közösen a, az Agrárszakbizottságban el tudjuk fogadni ezt a jelentést, és örülök annak, hogy március 22-én lesz az első árnyékjelentéstevő találkozó. Hát köszönöm. Mi is köszönjük. Tehát, ahogy elhangzott tavasszal lesz a vita a továbbiakban majd erről, és rátértünk a következő napi rendi pontunkra, TTIP, viszont ez már a nyilvánosság kizárásával fog történni. Azt is megkérném, hogy hallgassák meg, hogy milyen, össze, milyen összetételben fogunk itt maradni hogy csak az maradjon, akinek